szeretnék emlékeztetni a múlt héten elhult, elhunyt kollégánkra. Marco Panella régóta volt képviselő, sok éven át sokan dolgoztunk vele együtt az Európai Parlament széksoraiban. Hölgyeim és Uraim, kiváló emberként, szenvedélyes, igazi, őszinte emberként ismert tette meg. A polgári jogok védelme, a béke, a sokszínűség védelme mellett tört láncsát. A halálbüntetés elleni harc élharcosa volt, a fogvatartottak jogaiért küzdött, a homoszexuálisok jogaiért, és már korábban is felemelte szabát a férfiak és nők egyenlősége mellett. Marco Panella igazi európai államférfi volt, aki megtett mindent saját pártján belül és azon kívül is, Olaszországon belül és azon kívül is ezen célokért. Egy politikai úttörő személyiség volt, kritikus szellemű gondolkodó, gyakran az európai társadalomban, Olaszországban és más európai társadalomban is részt vett közvitákban, Európa vele egy nagyon fontos személyiséget vesztett el. Volt kollégái és barátai is emlékeznek rá, akik részt vettek munkájában, és folytatni fogják. Az Európai Parlament nevében szeretném kifejezni együttérzésemet családja és barátai előtt, részt vállalva a gyászukban. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Egy pillanatra megszakítjuk